Thank you, dear friends. Uh, Kay. Kedves barátaim, jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon örülök, hogy itt vannak ma velünk a koordinátorok ülésén. Tulajdonképpen az ütemezésről beszélgettünk, tehát a 9. keretprogram ütemezéséről, Meglátjuk, hogy mit tehetünk ezzel kapcsolatban, és természetesen szeretnénk az ITRE bizottság ülésén is ezt a vitát majd megnyitni. Szeretném szeretettel üdvözölni Kárlos Moides urat, a Kutatási Tudományért és Innovációért felelős biztossal, és itt az ITRE szakbizottság ülésén meg fogjuk beszélni a struktúrált párbeszéd részeként fontos témákat. Különösen érdekes lenne többet hallani öntől, például a közelmúltban közzétett közleményről, amelyet már régóta vártunk. Ez a Horizont 2020 félidős értékeléséről szól, ráadásul a 9-es keretprogramra irányuló javaslat is május végén kerül közzétételre. Nagyon jó lenne egyébként, ha ez május első felében még megtörténne. Szeretnénk tudni tehát, hogy melyek lesznek a különbségek az általános javaslat, tehát a Horizont 2020 és az FP9-re vonatkozó új javaslat között. Ugyanis mi szeretnénk felkészülni ezekkel a témákkal kapcsolatban, és természetesen a Horizont 2020 értékelésére is. Aztán a 2018-2020-as munkaprogram a Horizon 2020 vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy az alapjogi aktus prioritásainak végrehajtása hogyan halad a Horizont 2020 jelenlegi helyzetével kapcsolatban, illetve szeretnénk többet tudni a legutóbbi jogalkotási javaslatról, a nagy teljesítményű számítógépes tudományok, illetve az Európai Atomenergia Közösség kutatási és képzési programjáról. Ugyanis ez is Moedes úr hatáskörébe tartozik, aki ugye a kutatásért, innovációért, tudományért felel. Tehát ez a három téma, a jövőnk, Horizont 2020, összehasonlítva az FP9-el, jelenlegi helyzetünk a Horizont 2020-szal kapcsolatban, a 2018-2020-as munkaprogramok, illetve az atomenergia közösség. Úgyhogy biztos úr, most akkor önnek meg is adnám a szót, és üdvözlöm még egyszer önt itt, az ITRE szakbizottságban. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt Buzek elnök úr, és nagyon köszönöm mindannyiuknak, kedves képviselők, Először is boldog új évet kívánok Önöknek 2018-ra. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Önökkel, és számomra ez mindig nagyon élvezetes, hogy eszmecserét tarthatok Önökkel, és nagyon sok energiát is ad napi munkámhoz. Szólnék egy néhány szót az elmúlt három évről, a jelenről, illetve a jövőről. Tehát kezdjük akkor azzal, hogy mi történt az elmúlt három évben ezzel a programmal kapcsolatban, és valószínűleg önök e-mailben már megkapták azt a brosúrát, ami a Horizon 2020 elmúlt három évére vonatkozik, és néhány számot szeretnék kiemelni, amelyet a brosúrában is olvashattak. Tehát milyen hatással járt ez a program? Több mint 15, 150 eh, ezer eh, támogatható projektjavaslatot kaptunk, azonban nincs elég pénz arra, hogy finanszírozzuk azt az igazán kitűnő tudományt, amelyet folytatunk itt Európában, az Európai Unióban. A jelenlegi költségvetéssel viszont csak a projektjavaslatok egynegyedét tudjuk támogatni. Saját sikerünk áldozatai vagyunk tulajdonképpen, és ez a legnagyobb problémánk, hogy az országok, illetve azt hiszem önök azért nem, hiszen egyetértünk ebben, mindannyian azt gondoljuk, hogy a jövőben több pénzre van szükség. A sikerességi rátát nézve, hogy az fp héttel tel összehasonlítva, ahol a sikerességi ráta 18%-os volt, leesett, most már 12,6% körül tartunk, és ez olyan dolog, amelyel az emberek is foglalkoznak, és megállapítják, hogy probléma merült fel. Én is azt mondom, hogy igen, ugyanis nincs elég pénz arra, hogy a sikeres projekteket támogassuk. A támogatás folyosításáig eltelt idő jelentősen javult, tehát a szolgálatok sokkal jobban működnek. Most már 111 nappal gyorsabb, mint az FP7 esetében. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 90% a megállapodásoknak 90%-át 8 hónapon belül aláírják. Nagyon jó híre erről a három évről az, hogy amikor valószínűleg az első beszélgetésünk során önök arról kérdeztek, hogy a program hogyan nyitható meg az újoncok, a kezdők, az újak számára. És nagyon jó volt azt látni ebben a három évben, hogy a résztvevőknek több mint fele új piacra lépő, tehát a programban még soha nem vett részt, és így is sikerült bejutnia. Hogyha a KKV-ket megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy pontosan ugyanezek a jó eredmények tapasztalhatók. A finanszírozás 24%-a a KKV-kre vonatkozik, és ez pedig a cél, tehát a 20%-os célérték fölött van. Hogyha megnézzük magát a tortát, erre a három évre vonatkozóan több mint 25 milliárd euróról beszélünk, és azt látjuk, hogy ennek egy ötödét az Európai Kutatási Tanácsnak juttatták, és az eredmények azt mutatták, hogy ez a döntés jó döntés volt de hogy egy kicsit megragadjuk ennek a lényegét, a költségvetés 20%-a, tehát a kutatási tanácshoz megy, 40% pedig a társadalmi változásokra, ez azt jelenti gyakorlatilag az egészségügy, közlekedés, élelmiszer, környezetvédelmi témák, és az volt a célunk, hogy 60 60%-ot fordítsunk a fenntarthatósági tevékenységekre, ezt is sikerült elérnünk, tehát az alaptudománytól az innovációig sikerült mindent lefednünk. Ami pedig az országokat illeti, ez is nagyon érdekes megnézni, hogy melyek azok az országok, amelyek a legmagasabb szinten versengenek. Az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország vezető kedvezményezettjei ennek a programnak, és azt is látjuk, hogy az EU13 részvétele is változott, és javult az Horizont 2020-ban, és jobb, mint az FP7-nél. Ezt el kell ismernünk, ugyanis ez az egyik fő célkitűzésünk. Kik ezek a kedvezményezettek? 40%-ban egyetemek, ez azt mutatja, hogy egyetemek tekintetében nagyon jól állunk, 30% megy az iparnak, és a kutatóintézetek pedig kb. 8%-ot kapnak ami a nemek közötti esélyegyenlőséget illeti, sikerült most már elérni, hogy a Horizont 2020 tanácsadói csoportjában 55% legyen a nő, a szakértőknek, az értékelő panelek eh, szakértőinek pedig 40% a nő. Elég ez? Nem. Én azt gondolom, hogy ennél többet tehetünk, de különösen a panelekben szerintem az, hogy 40%-os eh, a nők részvételi aránya, ott még van mit tennünk de ezen továbbra is dolgozni fogunk. Ami a második pontot illeti, tehát mi a jelen, mit teszünk most, hogyan áll a helyzet. Talán tudják, hogy múlt héten fogadtuk el azt a közleményt, amelyel arról szólt, hogy hogyan lehet az uniós kutatás és innováció hatásának maximalizálását megvalósítani. Az egyik eleme ennek a LAMI jelentés volt, a másik pedig nagyon fontos volt a Cabezon Ruiz jelentés, amelyet az Európai Parlament készített, és az időközi jelentésben ezek a dokumentumok nagyon fontos alapot képeztek. Hogyha megnézzük azokat a tanulságokat, amelyeket ezekből vontunk le, tulajdonképpen három fontos üzenetet fogalmazhatok meg. Az első, hogy milyen jelentős többletértéket nyújtott ez a program. Még mindig látom ma Európában, hogy egyes országokban vitatkoznak a Horizon 2020 többletértékéről. Ez teljesen világos, a Horizont 2020-as projektek 83%-a nem tudott volna megvalósulni a finanszírozás nélkül. Ez a többletérték. Tehát, hogy e projektek 80%-a soha nem került volna napvilágra. Ezért azt gondolom, hogy ez olyan szem, szám, amit szem előtt kell tartanunk a vitánkban. A következő téma a finanszírozás. A LAMI jelentés, a Cabezon Ruiz jelentés nagyon világosan fogalmaz. Az Egyesült Államok teljesen mindegy, hogy mit mondunk a jelenlegi vezetőségről, vagy hogy mi történik most a világban, még mindig 150 milliárddal többet fektetnek be, mint mi. Aztán a harmadik pont ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy mind a két jelentés és az időközi jelentés is ezt átveszi, hogy az alulról felfelé és felülről lefelé építkező megközelítést is figyelembe kell vennünk, tehát ez a feladat orientált tudomány megközelítését kell alkalmaznunk, az Európai Innovációs Tanács is ezt képviseli. Hogyha ezeket a tanulságokat megnézzük, és ezeket egyébként a munkaprogram, a 2018-2020-as munkaprogram szempontjából is megvizsgáltuk, az első eh, kísérleti változatát megkezdtük a kutatási tanácsnak a KKV eszközzel, már megtörténtek az első pályázati eh, kiírások, nincsen konkrét téma egyébként, több mint százezer projekt projektjavaslatot kaptunk a KKV-ről az EIC tehát az innovációs tanács kísérleti projektjével kapcsolatban szerintem ez nagyon fontos, tehát hogy az emberek csatlakoznak ehhez a kísérleti programhoz. Ennek köszönhetően pedig a jövőbeli irányt nagyon jól ki tudjuk jelölni a 2018-2020-ra vonatkozóan. A múltban 25 milliárdot kaptunk három évre, 2018-2020-ra pedig már 30 milliárdról beszélünk. Melyek azok a tanulságok, amelyeket megpróbáltunk ebben a programban érvényesíteni? Ahhoz, hogy a legnagyobb hatást tudjunk elérni, a programhoz való hozzáférés a, vezeti a listát a prioritásaink között. Néhány dolgot is szeretnék most kiemelni a 2018-2020-as munkaprogrammal kapcsolatban. Az első pedig egy olyan probléma, amelyet a Cabezon Ruiz jelentés is nagyon világosan megfogalmazott, ez az, hogy a két szakaszból álló folyamatokban túl sokan jelentkeznek. Azt nagyon jól tudjuk, hogy sokan részt vesznek az első szakaszban, aztán tovább lépnek a második szakaszban, nagyon sok időt és pénzt ráfordítanak, és ugyanakkor viszont nem jutnak eredményre. Úgyhogy csökkentettük azokat, akik, azoknak a számát, akik az elsőből a második szakaszba lépnek, ahhoz, hogy itt a parlamentben jogosan kiemelt problémára megoldást találjunk a következő, hogy a van két pályázati kiírás, ahol megpróbáltunk általányösszeggel eljárni. Ezt a két oldalú megbeszéléseken is sokan kérdezték, hogy miért nem foglalkozunk ezzel az általányösszeges megoldással hogyha az embereknek van egy célja, világos célja, akkor ezt lehetne így támogatni. Aztán az EIC kísérleti projekt is így valósult meg az önök támogatásának köszönhetően. Megpróbáltok így észszerűsíteni a prioritásokat. Olyan prioritásokat határoztunk meg, amelyek nagyon egyértelműek, alacsony széndiokszid kibocsátás, éghajlatváltozás 3,3 milliárd, 1 milliárd a körforgásos gazdaságra, szolgáltatások modernizálása, biztonsági unió 1 milliárd. És azok, amelyek nincsenek e négy prioritás között, természetesen ezekkel is foglalkoztunk, mint például a migráció, nagyon sok tematikus terele, terület foglalkozik ezzel, így pedig eljutnék az utolsó megjegyzéseimhez, gyakorlatilag az FP9-ről szeretnék most beszélni. Tehát beszéltünk arról most már, hogy az elmúlt három évből milyen tanulságokat vonhatunk le, ezeket igyekeztünk a 2018-2020-as munkaprogramba beemelni, és melyek a céljaink az FP9-el kapcsolatban. Először is az első dolog, amelyet meg kell beszélnünk, az az, hogy mi lesz a jövő az FP9-nek mi lesz a jövőbeli stratégiája. Egyáltalán nevezzük-e FP9-nek? Én a Horizont névvel nagyon elégedett vagyok, Ezért örülnék, hogyha ennek a jövőjéről is beszélnénk, gondolkozzunk el a program nevéről. Hogyha az FP9-el kezdünk el foglalkozni, itt néhány dolgot elmondanék azért előjáróban, és ezt egyébként az elnökkel, Jerzy Bozek úrral is eh, tárgyaltunk az imént, ez az ütemezés. Az elnök úr azt kérdezte, hogy felkészültek? Én azt mondhatom, hogy igen, a szolgálataim felkészültek, természetesen nem minden rajtunk múlik, hiszen az MFF elfogadásán is múlik ez, múlik ez a többi biztos tevékenységétől is, Günther Oettingertől például, az Európai Parlament szabályainak megfelelően, tehát együtt fogunk működni. Én májust említettem, és természetesen figyelembe veszem az elnök úr iránymutatásait is. Öt elemből álló lesz a jogalkotási csomag, lesz egy közlemény, egy keretprogram rendelet, a konkrét program, illetve a részvételi szabályok. Külön javaslat lesz az Euratomra vonatkozóan, ahogyan mindig. És hogyha most megnézzük a tartalmat, a tartalmat már ismertettem, kiválóság, nyitottság, hatás. Ezek a fő elemei, és szeretnék majd erről egy kicsit többet beszélni, hogy ettől a három szótól hogyan tudunk eljutni valami egészen kézzelfogható konkrét dologig. És úgy döntöttem, hogy legalább azt elmondom önöknek, bár sokukkal már beszéltem erről, hogy ezt a programot én nem revolúciónak, forradalomnak, hanem evolúciónak tekintem, folytonosságot tartom nagyon fontosnak, alaptudomány pillérjével kapcsolatban nem lesz különleges változás, inkább az ERC-re gondolok, a Mariskodowska-Curie intézkedéscsomagra. A második pedig az, hogy új gondolkodásmód legyen. Hogyan tudunk máshogyan gondolkozni a jövőről? És szerintem, hogyha társadalmi kihívásokról elmozdulunk a globális kihívásokra, ezek a globális kihívások pedig inkább felülről lefelé irányuló megközelítést jelentenek, a harmadik pillér pedig a nyílt innovációról, az Európai Innovációs Tanácsról szól. Tehát lesz egy alulról felfelé épülő alapkutatás, innovációs tanács, és lesznek azok a globális kihívások, amelyek iránymutatást adhatnak az embereknek, ez lesz a felülről lefelé építkező megközelítés új dolgok lesznek ezek, nem forradalmian újak, hanem egyszerűen csak mások, mint például az Európai Innovációs Tanács elképzelése, amiről olyan sokat beszéltünk már korábban. Most ugye a kísérleti szakaszban járunk, személyes interjúkat tartunk a beruházókkal, a befektetőkkel, hogy az innovátorok bemutathassák az elképzeléseiket, a tematikus korlátozásokat ismertettük, Nagyon fontos, hogy az Európai Innovációs Tanácsban legyenek értékelők is, tehát olyan vállalkozókról beszélünk, akik eh, maguk is vállalkozók, és el tudják bírálni ezeket a programokat. Az emberek is ezt kérték tőlünk, és nem arról van szó, hogy most először hallunk államfőket, mint például Macron elnököt beszélni arról, hogy mennyire fontos az innováció. Ezt tudjuk. Hogyha megnézzünk mindent, amit Európában történik, mi a pozitív üzenete ennek? Ez az innováció, a tudomány, hogyha a terrorizmusról beszélünk, a menekültekről beszélünk, ez nem pozitív üzenet. Nyilván olyan prioritások ezek, amelyeket meg kell oldanunk, de a pozitív üzenet a tudományban és az innovációban rejlik. Ezért tartom nagyon fontosnak az Európai Innovációs Tanácsot. Ez önmagában azonban nem működik. Fontos, hogy összekössük, összekapcsoljuk az embereket, hogy az emberek tudják, mit akarunk, értsék, mi értjük, a tudósok értenek minket, de a hétköznapi emberek nem értik, hogy mit teszünk. Ezért nagyon fontosak azok a missziók, azok a feladatok, amelyek erre irányulnak. Kedves elnök úr, tisztelt képviselők, mindannyian tisztában vagyunk az ütemezéssel, az időbeosztás nagyon szoros lesz mindannyiunk számára, de azt gondolom, hogy nagyon jól együtt tudunk majd dolgozni a következő keretprogram előkészítésén. A szolgálataim készen állnak tehát, elkötelezettek vagyunk, hogy önöket is támogassuk ebben. Nagyon fontos, hogy még ebben a ciklusban teljes erőbedobással megpróbáljuk lezárni a tárgyalásokat a következő FP-vel keretprogrammal kapcsolatban. Ez nagyon fontos Európa számára. Köszönöm az időt, és elnézésüket kérem, hogy túl sokat beszéltem. Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen a hozzáadott értékről, a finanszírozásról, az Európai Innovációs Tanácsról adott tájékoztatás. Két új elem, ahogy ön mondta, nem forradalmi, stb. stb. Most azt javaslom, hogy kezdjük meg az eszmecserét a kedves kollégákkal. Először is a politikai frakciók képviselői kapják meg a sort, legalábbis a hivatalos képviselői. Három percnél többet azonban nem tudok adni, kérem, mert annyira sok időnk nincs. Sokan szeretnének hozzászólni, Utána két percben tudok szót adni a jelentéstevőknek, árnyék jelentéstevőknek a Horizon 2020 végrehajtási programban. Ez nagyon fontos. És aztán a többi hozzászóló, sajnálom, nincs több időnk ennél a hosszabb vitára, úgyhogy kezdjük a frakciók vezérszónokaival. Éler úr a néppárt nevében. Tessék, három perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégáknak. Mondanám, hogyha csak három percet kapok, akkor nyilván nem fogom tudni intellektuálisan <laughs> lefedni ezt az egész témát, de 19 munkacsoporti ülésen egyeztettünk már az érdekelt felekkel, résztvevőkkel, úgyhogy nagyon sok minden elhangzott már. Kicsit visszatérnék arra, hogy a parlament milyen érdekeket, ambíciókat fogalmazott meg korábban a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a fast track és a bottom up gondolat két szempontból fontos. Először is fast track, tehát gyorsabb legyen a program, vissza kell, tükrözni kell a világ alakulását, helyzetét a kutatásban is, a felgyorsulást. Most egy kísérleti projekt keretben vagyunk, az általános kérdés az az, hogy mi a top-up és a, a top-down és a bottom-up megközelítés között az arány. Ami az egyszerűsítést illeti másodszor, itt ugye sokat utalunk a teljesítmény alapú auditra, stb. A, két, persze ebbe az irányba akarunk elindulni, de mik a lehetőségek? Eddig 15 audit készült, és egyik sem eh, a teljesítményindikátorokon alapult, eh, ez egyetlen, ami azon alapult, az az EIT-re eh, vonatkozott. Mennyire vagyunk realisztikusak, tehát a számvevőszék, a, a bizottság mennyiben tudja megváltoztatni a rendszert. Harmadszor, ami a missziót illeti, küldetést illeti, itt szeretnék visszatérni valamire, ami benne van a programban, ez a tudomány és társadalom. Tehát egy hosszabb lélegzetvételű terv ez arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a program e, elfogadottságát erősíteni. Aztán az ERA. Mi az ERA jövője? 185-ös pontba tartozó programok, ezek itt elszigeteltek egyelőre, lehetne ezt integrálni, vagy az erre még mindig csak álom. A harmadik kérdés pedig nagyban összefügg ezzel, ez a nyílt hozzáférés. Látjuk a célt, azt, hogy nyitni akarunk folyamatosan, de a valóság az teljesen más. Még mindig a közétételű e, rendszerünk még mindig hagyományos, e, nincsen egyetlen kinevezési, nemzeti kinevezési rendszer, ami nyitott lenne továbbra is a Nature vagy egyéb meghatározott kiadványokban kell publikálni ahhoz, hogy valakit kinevezzenek. A, azonban a professzorok számára, a tudósok számára nincs értelme a nyitott közétételnek, mert meghatározott kiadványokban való közzététhez, publikációhoz kötött a kinevezés. Kérdezem, hogy ez nem bukik-e meg, ez a nyitott megközelítés, hogyha nem fordítjuk ezt le a nemzeti rendszerekre. A szinergiák, ez az utolsó, ez az utolsó, amit szeretnék mondani, szinergia. A strukturális alapokkal szeretnénk összekapcsolni ezt a programot, de a, az elefánt a teremben nem így gondolkodik. Azt hiszem, hogy ennek a technikai hátterét is meg kellene vizsgálni. Köszönöm szépen. A szociáldemokrata ö, frakció nevében Cabezon Ruiz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy végül megjelent ez a közlemény, és azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy még ebben a ciklusban felkészüljünk arra munkámra, munkára, amelyet a következő program igényel. Nagyon sajnálatos lenne, hogyha ezt nem sikerülne megoldani. Ön alapvetően általános kérdésekről beszél, mint például a folytonosság. Én magam inkább az előrejelezhetőséget, az előre láthatóságot hangsúlyoznám ki, amikor egyik programból átlépünk a következőbe. De tisztában vagyok azzal is, hogy milyen értékeket képvisel ez a program, nagyon jó eredményei vannak, de még mindig van mi javítani illetve valamilyen újabb kihívást is kell mindig meghatározni. Én azt gondolom, hogy a konszenzus is nagyon fontos. A konszenzusnak kell folytatódnia, ami a parlament és a bizottság között megvolt, képviselni azt a bizalmat, amelyet a tudományos közösség felé képviseltünk eddig is, és ezen kell dolgoznunk, hogy ezt megvalósítsuk a jövőben. Konkrétabban azt mondanám, hogy az európai többletértéket a részvételben mérhetjük, például az Európai Bizottság részéről, de azon gondolkozzunk el, hogy a valódi, például a társadalmi hatást hogyan mérjük, hogy az eredmények eljussanak a társadalomhoz, ezen kell dolgoznunk. Szerintem az is kihívás, hogy tudjuk, hogyan mérjük ezt. Talán nagyon konkrét területekkel kezdhetjük, mint például az egészségügy. Ami pedig a struktúrát illeti, szerintem a struktúra nagyon jól működik, és amit még szerettem volna megemlíteni, ez pedig az, hogy hogyan javítsuk a tagállamok és az ipar részvételét. Nagyon fontos a költségvetés, ezt növelni kell, ugyanis nem lesz elég ahhoz, hogy a kutatás és az innováció területén versenyezzünk a világban. Úgyhogy a tagállamoknak és az iparnak is egy külön erőfeszítést kell tenniük a következő programra vonatkozó javaslatnál beszélnek a társadalmi hatásról, nem csupán a versenyképességről, hanem a hozzáférésről, hogy a társadalomhoz eljussanak ezek a hatások. A Brexitet kicsit hiányolom ebben a közleményben, a társadalomtudományok alulreprezentáltságáról is beszélnünk kell. Semmilyen javaslatot nem láttam arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet harmonizálni a Horizont 2020-szal kapcsolatos szabályokat, és az is sajnálatos, hogy nem csak a publikációkról beszéljünk, hanem arról, hogy az adatokat hogyan lehet megosztani, és ezt is fontosnak tartom, hogy a különböző országok és régiók kiválósági központjainak számát növeljük annak érdekében, hogy a K plusz F megvalósulhasson. Ami pedig a GTI-t illeti, én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban annyit említenék meg, hogy arról beszéltünk a javaslatunkban, hogy a koherenciát tudjuk erősíteni, és anélkül, hogy elemeznénk persze a GTI működését, ez mindenképpen fontos az új javaslattal kapcsolatban. Az átláthatóságnál pedig nagyon fontos még kihangsúlyozni, hogy a GTI-nél a részvételben, illetve a felülvizsgálatban a részvevő emberek is kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos az átláthatóság, különösen a GTI vonatkozásában. Jó munkát végeztek tehát, természetesen nem szabad most hátradőlni, nagyon sok olyan terület van, ahol lehet még fejleszteni, javítani. Az Open Innovationhez, tehát a nyitott innovációhoz az oktatást is be kell vonni, főként már az első lépésektől kezdődően az innovációt el kell vinni a fiatalokhoz, és ehhez pedig nagyon sokkal szorosabb kapcsolatot kell nem csupán az egyetemekkel, hanem az általánosságban az oktatása elnök azt mondja, azt gondolom, hogy a mikrobiotikus rezisztenciával kapcsolatban érdemes lenne tehát az egészségügyet is belevenni a szövegbe. Henkel. Köszönöm szépen. Henkel úr az EKR nevében. Alelnök úr, tessék, köszönöm szépen. Először is említette a következő lépést, miért ne eh, fogadnánk el egy Horizont 2030-at. De ezzel kardemelni eh, az egyik eh, nagy hátránya a piaci alapú gazdaságnak az az, hogy a végrehajtó Egyesült Államokat, persze mindannyian tudjuk, hogy az ön által kezelt költségvetés nagyon kis része az Európai a kollégám is említette a Brexitet, ezzel kapcsolatban is lenne néhány megjegyzésem, és három kérdésem. Azt gondolom, hogy magától értetődő, de 28 tagállammal számolnak erre, mi a magyarázat. Ami a jövőt illeti, ez már nagyon, itt kopog az, az ajtónkon, az is, de 28 tagállammal számolnak erre, mi a magyarázat. Ami a jövőt illeti, ez már nagyon, itt kopog az, az ajtónkon, az innovációs csúcstalálkozóra beszélek, be, csúcstalálkozóról beszélek, a múlt héten az 2050-re kitűztük a nullás karbonti. A, például a teljesen elektromos repülőgépek, aztán a nulla szénkibocsátású hajók, a nulla szénkibocsátású ipar, a nulla szénkibocsátású városok, a körforgásos gazdaság és a klíma közötti össze és a 4.0-ás küldetést megvalósítani. Egy kérdés, amivel kapcsolatban nem sikerült konszenzusra jutni, minden, ami biomassa és megkötésével kapcsolatban, erdőkben és másút, másút, ez egy olyan fontos dolog, amiben a tudománynak előre kell lépni, ez elengedhetetlen. Mindezt össze lehet kapcsolni az ipari projektekkel, a CCU-val például, ezen próbálnak előrelépni ezen a területen illetve a technológia, de másrészt társadalmi változás is, az életstílusunk, az életmódunk megváltozik, és ez is fontos szerepet játszhat a kutatásban. Az utolsó dolog, ami itt nagyon fontos, kicsit kimondatlan, Miért kell finanszírozni? Hogyan indokolják ezt? Lehet, hogy ez megvalósul, működni fog, de nem lesz értelme. Minek? Ez abszolút decentralizált rendszer egyre inkább, egyre kevésbé felel meg a célkitűzéseinknek, és azt hittani, hogy csak a polgári célokat szolgáló kutatást folytatunk. Köszönöm. Um, Mr. Borelli represents EFDD. <laughs> um, danke, Herr Vorsitzender, I switch to German. Danke, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ilyen roppant sikerekről számolhat be, mint a Horizont 2020. És ha már sikerekről van szó, miért nem maradunk meg a Horizont 2020 megnevezésnél? 2020-ban aztán megnézhetjük, hogy mit sikerült elérni, és utána mehetünk tovább 2030, és így tovább. Szerintem a Horizont 2000 a félidei áttekintésből a projektek 38%-át sikerült végrehajtani. Beszélt a finanszírozásról is, azokat, a fővárosokat arra, hogy a finanszírozást javítsák, és jó lenne, hogyha sikerülne Horizont 2020-ban való részvétel a harmadik országok részéről és főként a BRIC országok részéről nagy mértékben csökkent. A kérdésem a együtt, szerintem ez egy nagyon fontos téma, tovább is prioritásként kellene ezt kezelni. Egy kiegészítő kérdés, ön említette, hogy az Egyesült Széről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek, biztos úr. Van néhány kérdésem. de kevés. Bardzo dziękuję pani za zabranie głosu. Köszönjük szépen. Most az egyéni hozzászólók következnek. Kedves kollégák, arra szeretném Önöket kérni, hogy tartsák be az egy perces hozzászólási időt, mert nincs sok időnk. És persze az a biztost is szeretnénk majd meghallgatni. Zorényó képviselő. A szó az út odáig, hogy szembe tudjunk nézni a brutális sebességű fejlődéssel a világban. Rengeteg a kérdésem, de csak egy percem van. A legfontosabb kérdésem a következő. Ön szerint van, illetve 2020-ig, és az utána következő években is. Tus is döntő jelentőségű lesz 2020 után. Um, Köszönöm szépen. Az frakciók véleményét már ismeri. A mesterséges intelligenciára szeretnék kitérni. Ez nem egy új elképzelés, ezt mindannyian tudjuk, mindannyian ismerjük. Azonban azt láthatjuk, hogy hatalmas, vel hatalmas fejlődést és nagyon gyors fejlődést idéz elő a digitális világban, vel hatalmas fejlődést és nagyon gyors fejlődést idéz elő a digitális világban. Technikai komponense is van persze a mesterséges intelligenciának, és itt az innováció nagyon fontos kérdésekkel. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság mennyiben foglalkozik a mesterséges intelligencia témakörével, és a jövőbeni kutatási program milyen szerepet játszhat itt. Köszönöm. Köszönjük szépen a kérdéseket, a hozzászólást. Meissner asszony. Végében megszületett a műanyag stratégia, az óceánok nagyon fontosak, a széndiokszid megkötése szempontjából is ezáltal az éghajlat szempontjából is. Európában már végeztük. Köszönöm szépen, Márta úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Ön beszélt a hozzászólásában, de ne, a választ nem mondta el, hogy a CFP-nek az alkalmazása az hosszú lesz, de mi lesz a 9-es kutatási keretprogrammal? Ennek az, e- az át irányításával? Most várják a következő mandátumot, ez eléggé pessimista üzenet. Most várják a következő mandátumot, ez eléggé pessimista üzenet. Rubik. Köszönöm szépen, Rubik kolléga. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a brosúrát is. Jó lenne, hogyha jövőben lenne egy QR kód is a brosúrán azért, hogy elektronikusan tovább oszthassuk az anyagot. Az Európai Unió legfontosabb projektjének a Horizont 2020-at tekinti, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nagyon fontos a kommunikáció a jövőben. EU-s intézmények is a különböző ügynökségek között szintén nagyon fontos, utána kellene nézni, hogy ez a kommunikáció eddig hogy működött, fogálni amellett, hogy a költségvetést megduplázunk, erre mindenképpen szükségem, szükség van. A kérdésem az, hogy az SDG 6 kapcsán mi történik, a vízkutatás. Köszönöm, hogy a Brexitet megemlítették. Egyszerűen összefacsorodik erre a szívem Elhangzott az is joggal, hogy az Egyesült Királyság nagy mértékben részesül a Horizont 2020-ból, az is elhangzott, hogy az EU-nak is előnyös az, hogy az Egyesült Király program valósult meg, amelyet a Horizon 2020-ból finanszíroztak, és egy olyan anyagot sikerült kifejleszteni, amelyet az egész világon használnak a körforgásos gazdaság, a digitalizáció, és ezzel kapcsolatban, Carlos, folyamatosan felteszem ezt a kérdést a brit kormánynak, hogy mi megőrizzük ezt a kölcsönösséget az Egyesült Királyság kutatási és innovációs terv többi része között. Köszönöm szépen. Köszönöm Tereza ezt az előadást, felszólalást és a kérdéseket. Kolicek úr következik annyira komolyan részt vesz ebben a programban, mint az Egyesült Királyság. Sajnálatos módon eléggé peremre szorultunk ebben. Turmes kolléga mondta azt, hogy elképesztő, hogy az ITER egy koncentrált energiaforrást tud képzüveget, nem tudja a kerámia kemencéket felmelegíteni. Ehhez tehát muszáj, hogy a hagyományos energiaforrásokat felhasználjuk a továbbiakban is. Az energiára szükség van, az energiaforrásokra szükség van. Gondolom, hogy az emberiség számára ez létfontosságú terület, és Meissner kolléga említette az óceánok területét. Az Atlanti óceán közepén van egy sziget, egy műanyag sziget, amely Ukrajnánál is nagyobb amely megakadályozza a fotoszintézis megvalósulását, meg a hulladék elhelyezését. Kezdjük meg azt, hogy újfajta módon helyezzük el a hulladékot. Mi történik a hulladéklerakókban elhelyezett hulladékkal? Hogyan tudjuk azt feldolgozni? Most erről tegnap beszéltünk, és össze kell kötni ezt a két programot. Gájer úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak ezt a brossúrát. Tel is tele van információval. De a költségvetési kollég ijesztően alacsony a pályázatok száma, a támogatható pályázatok száma. Ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag alulfinanszírozott a kutatási program. Biztatnám a biztos urat, hogy ezekkel a számokat is arra biztatnám, hogy ezeket a számokat vigyék haza magukkal. Mert ha igaz, hogy a kutatási program európai hozzáadott értéke olyan magas, akkor ez a szám azt mutatja, azt bizonyítja, hogy nagy a szükséglet, viszont alacsony a pénzügyi lefedettség. Ezek mind-mind olyan érvek, amelyeket hazavihetünk, hazakják a pénztárcájukat, nem adakozó kedvű. <coughs> I have been discussing with Mr. Commissioner how to answer. Arról beszélgettünk most a biztos úrral, hogy hogyan válaszoljuk meg az önök kérdéseit, ugyanis összesen kb. 35 kérdést tettek fel, ami nagy szám, csodálatos. Teljesen jól van ez így, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az aktivitást. A biztos úr és a kabinetje azt ígérte, hogy minden kérdésre írásban fognak válaszolni. De most valószínűleg lehetetlenség kiválasztani néhányat, de azért mondom, hogy inkább adjuk meg most a szót a biztos úrnak, hogy lezárja a beszélgetést, 6-7 kérdésre esetleg válaszoljon, ha tud, de hát ez még semmi a 35 kérdéshez képest, mert hát akkor 10 másodperc jutna egy kérdésre. Ne feledjék el tehát, kedves barátaim, hogy írásban kapnak választ az összes kérdésre, most pedig a legfontosabb záró megjegyzésekért megadom a kész feladat lesz ez, úgyhogy azonnal elkezdem. Tehát akkor elkezdek haladni a kérdésekkel, és amikor letelik az idő, a többit írásban fogom megválaszolni. Éler úrnak mondom, hogy ami az EIC-t illeti, tehát az innovációs tanácsot, 3 milliárd eurónk van, évente 1 milliárd euró az alulról felfelépítkező megközelítése, reméljük, hogy a jövőben több. Ami a nyílt hozzáférésre vonatkozik, tegnap a német rektorokkal találkoztam, és 200 egyetemet fogtak össze a német rektorok, és azt mondták a kiadónak, hogy vagy felére csökkenti a megjelenés árát, vagy pedig többé nem fognak együttműködni. Úgyhogy ezt a németországi rektorokkal megbeszéltük. A kérdés az, hogy hogyan tudják majd ezt a projektet először Németországban megvalósítani, majd európai szinten. Aztán Cabezon Ruiz asszonynak mondom, nagyon jó megjegyzésekkel, észrevételekkel élt, valóban jobbnak kell lennünk Gyakorlatilag a társadalmi hatással teljesen egyetértek, az előreláthatósággal, a korábbi állami támogatás kérdésével a Horizont 2020-ban, illetve ez a kérdés, amelyet Vinke az asszony is fel, fen, feltett, ez a, az AMR-rel kapcsolatos. Volt a Nature-ben egy cikk, amely az Európai Unió szerepéről szólt az antimikrobiotikus rezisztenciával kapcsolatban, és gyakorlatilag minden, ami Európában zajlott, az Európai Unió szintén, szintjén ezen a területen mindent megváltoztatott, ugyanis ezt országos szinten senki nem tudta megoldani, és az AMR projektek, amelyeket európai szinten valósítottunk, ment egyedülállóak. Henkel úr pedig a Brexitről tett fel egy politikai kérdést, igen, ez egy mindenki számára vesztes helyzet. Teljesen egyetértek, és nagyon szomorú ez küzdhetünk-e, érdemesek küzdeni a tudományos, innovációs kapcsolatok jövőjéért az Egyesült Királysággal. Igen, én magam mindent megteszek azért, hogy fennmaradjon ez a kapcsolat, szükségünk van egymásra. Azt kérdezte, hogy lehetséges-e, hogy mondjuk Svájccal, Izrael való kapcsolathoz hasonló legyen. Ez nem összehasonlítható, mert az Egyesült Királyság annyival nagyobb, mint ezek az országok sajnálatos módon ez nem csak rajtunk múlik, és Terezának is mondom ezt válaszként, elsősorban nem rajtunk múlik. Berinke asszony a, szintén az AMR-re kérdezett rá, kiválóság hangzott el a két szakaszról, amelyet vizsgálunk. Azt hiszem, hogy a következő programnál most már sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a hozzáállás. Nem akarjuk ugyanis hogy az emberek időt, pénzt pazaroljanak el. Ez a strukturális alapokhoz is visszanyúl egyébként, és ezt másoknak is mondom válaszul. Azt gondolom, hogy egyszer és mindenkorra azokra a dolgokra kell összpontosítanunk, amelyeket jól csinálunk. A kiválóság jelzése már ott van előttünk, ez nagyon jól működik, annak ellenére, hogy vannak állami támogatási problémák, amelyek az elején felmerültek, de az emberek hozzá, hozzánk fordulhatnak, hogyha mi nem tudunk pénzt adni, akkor a strukturális alapokhoz. Tehát van egy olyan kvóta, hogyha nekünk nincs elekendő forrásunk, akkor a strukturális alapokhoz lehet fordulni, és ott szinergiákat lehet megvalósítani. Claude Turmesnek valószínűleg azt mondhatnám, már nincs itt, hogy ketten beszélgessünk majd erről. Gyakorlatilag minden elhangzott azzal kapcsolatban, hogy sokkal inkább újra elosztásra kellene összpontosítani, hogyan tést és kihangsúlyozhatnám itt. Ez megint csak a tagállamokon múlik, hogy amit teremtünk, az ERC-n keresztül, és ez pedig kapcsolódik ahhoz, hogy a hatás elérése, nyitottság, kiválóság megvalósuljon. Ehhez pedig témáját felvetett, és ezzel nagyon egyetértek, hogyha most kimegyünk ebből a teremből, a pénzügyminiszterekhez kell fordulnunk, függetlenül dolgoznak, ez egy csapat, főként Európából, és egy dokumentumot fognak összeállítani egy héten belül, meg, hogy én az FP9 javaslatával kapcsolatban én ide jöjjek és kimondjam, hogy melyek a konkrét feladatok. Nem, a kritériumokat kesen is. Pilar Castillo említette a mesterséges intelligenciát. Gyakorlatilag ez a jövőben a legfontosabb témánk. Politikai döntést kell először is vetett érinti. Messner asszony kérdezett a kék gazdaságtól, az óceánokról. Az elődöm kapcsolódik, ez nincs benne a brosúrában egyébként, ez jogos, sajnálatom, úgyhogy visszatérek majd önhöz, és több információt adok. Virkonen asszony megint a Brexit... Úr, azzal kapcsolatban, amit ön mondott, van itt egy jogi probléma az MFF-fel kapcsolatban, de jogi szakértelmem ezzel kapcsolatban eh, nincsen, úgyhogy várom a eh, segítségüket. Um, Röbik úr, a közleményről beszélt, és szerintem zéró kibocsátás, és az embereket tudni fogják, hogy mivel foglalkozunk itt Brüsszelben. Teréza, szerintem már a te kérdésedet is megválasz, hogy hogyan lehet egy baktériumot kifejleszteni, amely megvédi magát a vírus szemben, mint például adatnunk mindezeken a területeken. Végezetől pedig Gájer úrnak is köszönöm ezeket az észrevételeket, a támogatását. Azt mondta, hogy hihetetlen, mondja az elnök úr, körülbelül 14 kérdésre tudott válaszolni, a biztos úr mindössze 10 perc alatt, úgyhogy a többi kérdésre pedig írásban fog válaszolni. Igyekeztem betartani az időt, ne haragudjon. Úgyhogy az utolsó tanácsom önnek biztos úr, hogyha megengedi, hogy az FP9 utolsó projektjei 2030 elején fejeződnek be, tehát lehetne akkor Horizont 2030 a következőnél, lehet hogy ez egy kicsit forradalmi, de hát erről tudunk, 2030 elején fognak befejeződni az utolsó projektek. Úgyhogy ha esetleg a, ilyen irányba mozdul el, ugye a projektek tekintetében, nem a finanszírozás kapcsán mondom ezt, tehát majd meglátjuk. A Horizont 2020 nagyon fontos név volt, Ebből a szempontból tehát sokkal hatékonyabb lehet, hatékonyabbak lehetnénk a társadalomban, hogyha arról tájékoztatjuk az embereket, hogy 2020-ra már felkészültünk. Úgyhogy köszönöm önnek még egyszer, köszönöm biztos úr, kedves barátaim, egy rövid tájékoztatást kapunk majd a következő pontban, ugyanis három-négy percen belül itt lesz egy biztos, Úgyhogy köszönöm még egyszer Mojdás biztos úrnak, hogy itt volt velünk. Úgyhogy akkor egy nagyon rövid tájékoztatás mindannyiunknak kvantum technológiai kezdeményezésről. Nagyon fontos téma ez mindannyiunk számára. Az előadást pedig Tommaso Calarco fogja megtartani, ezt az előadást. Kedves professzor úr, ne haragudjon, hogy ilyen rövid tájékoztatást fogunk kapni, pedig oly fontos téma ez mindannyiunk számára, ugyanis ön most az integrált kvantumtudomány és technológiai részlegvezetője az Olmi Egyetemen. Várjuk az ön előadását szeretnénk a legfontosabb következtetéseket levonni az ön tájékoztatásából. Parancsoljon öné a szó. Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltés számomra, hogy itt eh, lehetek. Mindazonáltal sajnálatos, hogy nagyon eh, gyorsan kell végigmennem ezeken a szlájdokon, mert nincs túl sok A legfontosabb dolog az első eh, anyaggal kapcsolatban, az első riával kapcsolatban ez a misszió, a küldetés. Hogyan tudjuk az emberekkel felvenni a kapcsolatot és magunkkal vinni őket a kvantumtechnológiai kutatással kapcsolatban. Most már elég közel állunk a kvantumtechnológia jövőjéhez. Mi Miért? Mert tudjuk, hogy a komputer csipek egyre kisebbek, minden elem most már egy kis atom méretét ölti csak, és már az első kvantum forradalom eh, eh, fázisában vagyunk. Úgyhogy kvantum eh, forradalomban vagyunk, több milliárd fotonnal dolgozunk. Itt a Dalai Lama, akivel Innsbruckban eh, találkoztam. Miért jött ide? Azért, mert valami újdonságot szeretett volna látni, itt szinte science fictionnek tűnt az, hogy az egyes atomokat manipulál fel, megnyitja az utat az új applikációk, az új alkalmazások előtt. Itt van egy szatellit kép, nem fogom tudni, a e, kvantum összefonódás e, titokzatos törvényeit feltárni önök előtt. Itt most érdekében, hogyha e, fotókat küldök összefonódó rendszerekben, akkor nem lehet ezeket eh, eh, elfogni, anélkül, hogy ezt észrevennénk. A fizika törvényeinek megfelelően, tehát nem lehet képtelenség az információt így a tudomás néhány héttel ezelőtti kiállításon bemutatott kvantum bit qubit chipet, ezt szinte, ezt is elképzelhetetlennek tartottuk a gép tanul, gépi tanulás és az egyéni kvantumrendszerek felhasználásában megvaló vonalat. A klasszikus legnagyobb szuperkomputer, a e, e, kék és e, pontok pedig az a kis kvantum kalkulációt mutatnak, és látják, hogy a szuperkomputer nem tudja követni a kis kvantum kankit, az agyban egy egyetlen eh, neuron reakcióját ez eh, észre fogjuk venni. Navigáció, a pontos időmérés, az autóban a navigáció, eh, a milliméteres felbontás, a méteres felbontatunk van, nagyon prominens kutatócsoportok, ellátó hálózat, nagy cégek, amelyek ellátnak bennünket, illetve számos startup minden alkalommal, amikor egy konferenciára megyek, egy új startup jelenik meg, úgyhogy nem olyan applikáció, itt Pekingben a e, taxi szolgáltatás optimalizálására használt a technológiai megoldás. Számos cég vesz ebben részt, Bosch, Airbus, KPN, Ericsson, stb. Európában egy nagyon á nagyon fontos nemzeti programokkal együtt 5-600 milliárd eurós beruházásra kerül sor, tehát ez egy valódi küldetés, az ember a holdon, a kommunikáció, kvantumtechnológia, és hogyan eh, tudjuk ezt megvalósítani, hogyha az elnök megengedi, akkor erre még kitérek. A négy terület, ami eh, elengedhetetlen, eh, alap kutatásról van itt szó. Nagyon örültem az előző hozzászólások Nak, mert e az alapkutatás támogatásának köszönhetően tudjuk ezt az előrelépést megtenni. Kintünk 2035-re e, ugye jönnek az új megoldások felfutatása, kifejlesztése, a prototípus elkészítése és a, a tömeggyártás. E, a tagállamokat bevonjuk ebbe a programba, minden tagállam megtalálja a szerepét, az ipar, a kutatás, a magas szintű irányító bizottság sokkal több információval szolgálhat, mint amit eh, tudtam, eh, amivel önöket eh, el tudtam látni. Remélem elég gyors volt az előadás. Tisztelt elnök, tisztelt professzor úr, Csak hogyha valaki mindent és mindennek a részletét ért és átlátja, csak akkor képes 6 percben összefoglalni ezt. Nagyon bonyolult fejleményekről van szó, az elkövetkezendő évtizedek ezzel fognak foglalkozni, ezben is figyelembe kell venni a jövőt, a Horizon 2030, és ez jelenti, hogy a jövőnkön dolgozunk. Hogyha a frakciók, kollégák, hogyha önök úgy döntenének, hogy fontos lenne a professzor urat egy hosszabb ülésre meghívni, és ezt a jelentést pontosan végigvenni. Úgy érzem, hogy a kollégák is szükségesnek tartják, hogy újra találkozzunk, és a javaslatait komolyan vesszük, felkészülünk erre, és feltesszük a kérdéseinket. Lehet, hogy ma egy kicsit túl nehéz a kérdéseket feltenni. Egy másik ülést szervezünk, tervezünk a professzor úrral. Sajnálom, hogy ilyen rövidre sikeredett ez. Hamarosan újra találkozunk. So, dear friends, uh... Nos, kedves kollégák, akkor most Maria Gabriel fogunk eszmecserét folytatni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 a biztos asszony korábban itt ült a sorainkban, e, úgyhogy a belépő kártyája még érvényes is a parlamentbe. Ön e, e, örökös belépési jogosultságot kapott ezzel, ön tehát kiváló pozícióban van. És akkor most térjünk rá az eszmecserénk témájára. A struktúrált párbeszéd részeként eszmecsere önnel a kiberbiztonsági jogszabályról. Ez a mi felelősségi körünkbe tartozik, és az Európai Parlament döntése szerint a mi szakbizottságunk foglalkozik ezzel. Hadd mondjam el, hogy az ITRE jelenlegi anyagaiból néhány Gabriel asszony illetékességébe tartozik, például a Telekom csomag, amiben a kiberbiztonság elengedhetetlen fontosságú. Ezért azt kértük a biztos asszonytól, hogy erre az egy jogszabályra külön térjen ki, és hogyha felkészült, akkor kedves barátaim, kezdhetjük, tessék öni azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági tagok, először is hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget adtak arra, hogy ma ezt a fontos témát bemutassam. Az egyik prioritásomról van szó, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosként egy nagy benyomást tesz rám az ITRE tagok tudása, szakértelme ebben a témában. Majd kicsit jobban belemehetünk a részletekbe, és, ez, és ezért fogadtuk el a kiberbiztonsági stratégiát, hogy egy ellenálló képes Európai Uniót hozzunk létre. A kiberbiztonság területén ugyanis nagyon sok ahol felkérte, megkérdeztem a, e, hallgatóságokat, hogy tudják-e, hogy mi ez az emisszál, és 80% nem tudta. Ez azt jelenti, hogy nagy kihívás a kiberbiztonsági csomagnak. Először is e, az emiszára térnék ki. A 2005-ös létrehozása óta az EMISZA ügynökség alapján e, megszerzése, erősítése. Ez az új mandátum az EMISZA sikerén alapszik egyrészt, másrészt pedig az új állandó mandátumot megfogalmazva az EMISZA részéről. A legfontosabb hírek között van az, hogy az EMISZA a ködést és kérésre technikai információkat állítunk rendelkezésre. E a kompetenciáit nagyon fontos, az együttműködés mechanizmusa keretében megvalósítsa, Európai Uniós szinten eh, reagáljon a válságokra, eh, a határon lenni a polgár számára és a végfelhasználó számára, hogy több információja legyen a, az adott termék és szolgáltatás biztonsági lehetővé tesszük azt, hogy a szolgáltatók és a termék előállítók egy nagyobb piachoz férjenek hozzá, és ezzel az azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a terv, vagy ez a keret, ez sem a szolgáltatók, sem mi számunk, hogy különböző rendszerekhez alkalmazkodjon, amelyeket a tagállamok és a piacok állítanak. A incidensek levont tanulságokra alapozva szeretnénk javaslatokat benyújtani ami a tanúsítást illeti a parlamentnek, eh, amelyek eh, elkötelezték magukat arra, hogy minél gyorsabban megkezdik az egyeztetés. És eh, szeretném... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor most meghallgatjuk a frakciók hozzászólóit. Rübich úr helyettesíti Nibler asszonyt a néppárt nevében tessék. Uh, Először is nagyon szépen köszönöm a biztos asszonynak. Nagyon fontos látni szerintem azt, hogy uh, jelentős fejlődés zajlik ezen a területen, és világos, hogy az a kulcsfontosságú szerepet játszik a berekkel együtt, ugyanis a BEREK, a kommunikáció, a digitális egységes piac szempontjából nagyon fontos, és itt van az ESA is, az SZ-ra mindenképpen szükség van, ugyanúgy a berekre is, azért, hogy a kritikus infrastruktúra megmaradjon azon a szinten, amelyre szükség van ma is és a jövőben is. Angelika Mlinár nevében tehet. Gratulálnék, Angelika Niebler nevében gratulálnék az előterjesztett javaslatokhoz, amelyek nagyon jó alapot készít, képeznek a vitához. Nébler asszony most sajnos nem tud itt lenni, mert másút jelentéstevő. Minden esetre a legfontosabb az, hogy mindig is a fogyasztó szemszögéből lássuk a dolgokat. Mire van szüksége a fogyasztónak, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy megbízhatóak legyenek az IT megoldások, különös tekintettel a dolgok internetjére. nem tudjuk, hogy milyen irányba fejlődik a dolgok internetje. Az biztos, hogy a, szüvegszálas infrastruktúra nagyon fontos, gondoskodni kell az infrastruktúráról, de kulcsfontosságú a szoftver és a megfelelő rendszerek biztosítása is. Európa vezető szerepet kíván játszani a kiberbiztonságban, a különböző megbízható rendszerek kialakításában és a kiberbiztonság javításában főként, ami az ipari alkalmazásokat és a kritikus infrastruktúrát illeti. Ez elengedhetetlen fontosságú. Az ENISZA számára megfelelő keretet kell teremtenünk, hiszen ez az Európai Információs Hálózatok és Hálózatbiztonság ügynöksége, Nekünk itt az Európai Parlamentben nagy szerep jutott, biztosítani, azt biztosítandó, hogy jól működjön ez az ügynökség, és így biztosítsuk a megfelelő hálózatok működését a polgárok számára. A globális digitális forradalom folyamatban van, áthatja lassan a társadalmakat, a kormányokat, az üzleti életet, ez a kiszolgáltatottsággal jár együtt, ugyanis a kiber bűnözés és a kiberkémkedés is nagy mértékben elterjedt, főként az elmúlt öt évben. Nagyon fontosak az úgynevezett, nagyon fontos az úgynevezett trust rendszer megfelelő működtetés, ez egy kiberbiztonsági rendszer, azt hiszem Európa ezen a területen nagyon fontos szerepet játszott. Néhány tagállamnak azonban még sokat teendője, Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az Európai Uniónak és az európai kiberbiztonságnak milyen szerep juthat, illetve hogy mi ezek kialakításában a tagállamok feladata. A tagállamok szerintem nagyon fontos feladatot jelzt, hogy a bizottság által javasolt program hatája megfelelő-e, illetve hogy megfelelően írta e az EB ezt a programot. Úgy gondolom, hogy a termékek életciklusát is figyelembe kell venni, ezzel kapcsolatban értékelésekre lesz, tisztáznunk kell, hogy kockázatalapú megközelítésre van-e szükség. Lehet, hogy nem egy mindenki számára egyformán működ. Részt kell -e vállalni az ipari szereplőknek, kérdés, hogyan tudjuk a startupokat támogatni, hogyan tudjuk a legjobb javaslatot létrehozni a számukra, hogyan tudjuk a saját keretünk, kecségvetés és a human erőforrás is. Ezek jelentős elemek a kiberbiztonsági intézkedések harmonizációja szempontjából az egész digitális piacon. Ezáltal megerősíthetjük sokkal jobb eredményekkel járnak. Fontos a koordináció, folytatni kell a kapacitásépítést a tagállamokban. Köszönjük szépen, kolléga, szakítja félbe az elnök a felszólalót. Elég hosszú volt a felszólalása, mondja az elnök. Korombácsev kolléga Eszendor itt lesz majd a bolgár miniszter. Üdvözlöm tehát a biztosasszonyt. Az Enisa szerepéről szeretnék beszélni. Az olyan országok, mint például Izrael és Szingapúr kisméretűek, de nagyon fejlettek, akkor azt mind a 28 tagállamnak el kell ismernie. Kérdés, hogy az Európai Bizottság képes-e koordinálni ETS kialakításához, elmélyítéséhez, de jó lenne, ha a globális szinten is elismernék azt, mert ezáltal a globális versenyképességünk nagy mértékben nőne részéről. Köszönöm, elnök úr! Nagyra értékelem a biztos asszony által bemutatott megközelítést, harcolt ezért az ügyért, amely egy nagyon fontos ügy, hiszen az IKT nagyon fontos részévé vált az életünknek 20 évvel ezelőtt. Még nem kellett megvéd fontos, professzionális szerve lesz az Európai Uniónak, másrésztről azonban egy kicsit aggódom is, félek attól, hogy az ENISA kellene, hogy legyen az a professzionális szakértői entitás, amely másokkal együttműködés, működik, legyenek együttműködni vele. A Europol egy nagyon sikeres ügynökség, példaértékű, mint ilyen, és tudjuk, hogy sítani kell, hogy mindez ne vezessen túlzott terhekhez az ágazati szereplők számára. Egy nagyon dinamikus infrastruktúráról beszélünk, egy elengedhetetlen infrastruktúráról, ahol tanúsítványokra van szükség, de a tanúsítvány mint olyan nem válhat árucikké, amelyben van egy központi grémium vagy szervezet, amely megfelelő együttműködést tart fenn másrésztről a tagállamokkal. Támogatom ezt a nagyon dinamikus megközelítést, biztosítanunk annak érdekében, hogy a tagállamok ne próbáljanak monopóliumot létrehozni, mert ez aláásná ennek az eszköznek a Remélem megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig Ryman úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony, hogy itt van. Szeretném a kérdéseink fókuszát egy kicsit kibővíteni. Az az érzésem, hogy a technológiai fejlődés sokkal gyorsabb, mint a politikai előrehaladás, amikor a az Enisát illetve a Facebook már elterjedt, az Enisa még nem jött létre. Szép és jó, hogy beszélünk ezekről a technológiákról, ezekről a jelenségekről, de hát a végfelhasználók megnyomnak egy gombot, és hatalmas adatcsomagok terjednek már az EU-n kívül is, egy, egyetlen egy szempillantás alatt. Az USA nem tudott megállapodni a FISA ö, csomag meghosszabbításában, aztán pénteken Trump aláírt egy hat éves hosszabbítást, ez azt jelenti, hogy minden egyes adatcsomag, amely az EU-ból az USA-ba jut, az az amerikai titkos szolgálatok kezébe juthat, és az elmúlt néhány év során azért tapasztaltuk azt, hogy Oroszország is aktívan hekkel, mégpedig politikai célzattal aktíval próbál politikailag felhasználható adatokhoz jutni. A kérdésem az, hogy milyen terveket alakítanak ki, milyen terveik vannak arra nézvést Európai Bizottságként, hogy um, hogyan tudjuk uh, globálisan kezelni ezt a kérdést, mert az világos, hogy ez nem egy EU-s probléma, egy uh, Európai Unión túlmutató proszony az elmondottakat, és köszönöm, hogy harcol az Európai Bizottság kiberbiztonsági csomagának végrehajtásáért. Ez egy olyan csomag, amely jelen időkben nagyon fontos, és a digitális unió működő képessége szempontjából is nagyon fontos. A csomagnak és a főként a büntetőjog területén szükséges szabályozási keret. Ezek mind-mind nagyon komplex, bonyolult, összetett területek, mindháromra szükség van a siker érdekében. A kérdésem a következő. A kiberbiztonsági csomag keretében több javaslat született, több intézkedést javasoltak, a blueprint, a tanúsítványok rendszere. Aztán itt van a kompetencia központok kialakítása, a tagállamok lasztottak-e már tagállamokat az ilyen kompetencia központok létrehozására, és még egy kis megjegyzés, osztom az ön helyzetértékelését az Enisza kapcsán, valóban kevéssé ismerik az Eniszát, úgy gondolom, egy európai kiberbiztonsági ügynökség létrehozásával talán az ENISA is ismét ismertebbé válik. Ez azért is fontos, hogy megmutassuk, hogy az EU a kiberbiztonság terén igenis tevékeny. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Del Castillo asszony következik. Kiberbiztonsághoz tartozik. Nem csak arról szeretnék beszélni, hogy az életünk, a gazdaságunk, a prosperitás szempontjából fontos a kiberbiztonság. Ebben a tekintetben az ENISA most a végrehajtás szakaszába lépett, és az ENISA mandátuma kiemelten fontos, ugyanis a kiberbiztonság az Európai Unióban az állandó megbizatás nélkül nem működhet. Ennek megfelelően egy európai it biztonság szeretnék kitérni még, nagyon fontos tehát, hogy nagyobb biztonságra tegyünk szert. A kérdésem az, és mindannyiunk számára ez kihívás, hogy ezt anélkül érjük el, hogy a fő elveket alássuk, az átláthatóságot, a nyitottságot. Hallottunk már néhány ágazatból adban, megsérültek. Ezekről a kritikákról tudnál néhány szót szólni? Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Zorinyó úr következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. A struktúrált párbeszéd keretében szeretném öntől megkérdezni, hogy ez a folyamat a Wi-Fi for EU stratégiát hogyan tudjuk megvalósítani? Van-e erre vonatkozóan valami konkrét stratégia? Ugyanis én a civil társadalommal már felvettem a kapcsolatot annak érdekében, hogy egyéb összeköttetések és csatlakozások is megvalósuljanak, nem csupán a program által finanszírozottat. Ami pedig a minket ma foglalkoztató témát illeti, a kiberbiztonság belső megerősítésével kapcsolatban a közelmúltban, ami történt, különösen az Egyesült Államokban, tehát ez a törekvés, hogy korlátozzák az internet szabadságot, illetve az internet semlegesség megsértésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban kérdezném, hogy eh, nem kellene teljesen egyértelmű, átlátható képet kialakítani ezzel kapcsolatban. Köszönöm, kolléga, mondja az elnök, Márten úr következik. Euh, Köszönöm szépen. Erre rátérnék. A, mi a hamis híreket illeti, a polgár elnökség nem hall az abortuszhoz való jogról, vagy a mesterséges megtermékenyítésről. Itt nagyon negatív cikkeket árasztja el, egy nagyon negatív víziót mutat ez fel. Hogyan kíván ezzel szembenézni, és... Köszönöm szépen, kolléga. Birkunen asszony a következőhoz, hogy a bizottság a közleményében hangsúlyozta a készségek fontosságát. Én ezt szeretném azzal kiegészíteni, hogy vannak-e olyan konkrét elképzelései, hogy hogyan lehet a tagállamokat arra bátorítani, hogy a polgárok digitális ismereteinek erősítés fel kell készíteni arra, hogy tisztában legyenek a kockázatokkal. Európai szinten tudunk-e tenni valamit, vagy ez csak a tagállamok hatáskörébe tartozik? Illetve szeretnék hallani még a KKV-k szerepéről, ugyanis tudjuk, hogy a nagyvállalatoknak sokkal több erőforrások van, hogy fel tudjanak készülni a kiberbiztonság területére, de nagyon békenységüket fejleszék. Kérdezném, hogy a bizottság terveze valamit ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek a kérdését, de teljes sokkal tették ezeket fel. Tényleg azt reméljük, hogy ha csodát nem is tesz ez a javaslat, de döntő lépést tesz az adott helyes irányba. Pontról pontra haladnék. Először is, ami az Eniszát illeti, Először is egyértelmű jelzést adunk azzal, hogy állandó mandátumot kap ez az ügynökség. Ez volt az egyetlen ügynökség, amely e, időleges mandátummal rendelkezett, csak hogyan lehet meggyőzni a partnereinket e, arról, hogy a kiberbiztonság hosszú távú e, prioritás, hogyha nincs megfelelő állandó mandátuma ennek az ügynökségnek. Megdupláztuk a költségvetését, megdupláztuk az emberi erőforrását, és mind mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mandátum eh, állandóvá tétele eh, mm, mm, mm, megfelelően eh, elő van készítve. Ami a fogyasztókat illeti, és a tanúsítást illeti, szeretnénk lehetőséget ten, te, lehetővé tenni a fogyasztók számára, hogy hogy tudatában legyenek annak, hogy mit vásárolnak, és az iparnak is lehetőséget tenni arra, hogy egy Európában, több országban érvényes tanúsítást, tanúsítást szerezzenek, le, szerezzenek meg. Ez is előrelépést jelent. Ami minden alkalommal nagyon fontos hangsúlyozni, ez az, hogy ebben a javaslatban az együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, nem csak a tagállamokkal, de, hanem az iparral is. A tanúsításban minden szereplő részt vesz. Igen, egyetértek azzal, hogy nem szabad lehetővé tenni azt, hogy csak néhány tagállam monopólium, monopól helyzetbe kerüljön, de az iparnak se lehet ezt megengedni. Ezért javaslunk egy nyilvános rendszert, minden fél, amely részt vesz ebben, mindegyiket megszólítjuk. Tehát ez egy rugalmas rendszer. Hadd mondjam el még egyszer, hogy ez egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, hogy olyan sémákat hozunk létre, amelyekre mindenképpen szükség van. Tehát a nemzeti szinten rendelkezésre álló sémákat egyszerűen európai szinten tovább akarjuk fejleszteni. Hogy a cloudot belevesszük-e, vagy nem? Hát, ami ebben fontos, az az, hogy továbbra is támogassuk az Enisát abban, hogy a tagállamok kapacitásait tovább építse, és ezt megteheti, képes arra, hogy segítsen azoknak, akik kevésbé fejlettek. Aztán visszatérve a eh, Kamásev eh, úr kérdésére, az ENISZ egy olyan eh, ügynökség, amely a kiberbiztonsággal foglalkozik. Ön feltette ezt a kérdést, hogy az Európai Bizottság Bizottság mit tesz egy kibertámadás esetében? Az Európai Bizottság ezt eh, adott eh, igazgatósága ezt jelenti. Az Eniszában más a helyzet. Az Eniszában nagyon fontos az, hogy állandó mandátuma legyen ennek az ügynökségnek, és ne mint egy titkárság működjön, hanem operatív feladatokat is elvégezzen. Ne csak egy kis képző hely legyen, hanem reagálni tudjon. Nagyon fontos szerepet fog játszani a tanúsításban, a blueprintben ez egy európai koordinációs mechanizmus a súlyos támadások esetében. A Cyber Europe gyakorlatban is fontos szerepet játszik ez az ügynökség. Ez nem két évente kerül megrendezésre, hanem évente. Az ENISA emellett egy megmutathatja, hogy a hiányzó elem, melyek a hiányzó elemek, melyek a gyenge láncemek a tagállamokban, és ezt e, európai szinten kell e, e, megmutatni. Egy nagyon fontos további aspektus, az Európai Unióban van egy válaszadási központ, most az Enizában lesz egy osztály, amely fizikailag Brüsszelben lesz, és ez lehetővé teszi a gyors együttműködést és a közös fellépést. Ez egy olyan aspektus, ami lehetővé teszi, hogy ne a tagállamok kezében hagyjunk mindent, vagy csak az ENISA kezében. Ami az együttműködést illeti, a hadd térjek vissza a nemzetközi együttműködésre. Teljesen világos, hogy ez egy fontos téma, éppen ezért az általunk javaslott tanúsításban a nemzetközi sztenderdekből indulunk ki, de eh, azokat a modelleket akarjuk kidolgozni, amelyek Európai Uniós szinten érvényesek lehetnek. Erről fogunk a nemzetközi partnerekkel egyeztetni. Ez egy olyan téma, amelyet minden nemzetközi fórumon felvetek, de hogyan tudjuk jobban meggyőzni a partnereinket ennek fontosságáról? Nos, ehhez egy további munkára van szükség a ma, az ügynökség mandátumát kell erősíteni, világosan jelezni, hogy ez egy hosszú távú prioritás. Aztán a kompetencia központok kérdése. Nagyon fontos, hogy ne csak a technológiában ruházunk be, hanem a szakértelembe is. A kiberbiztonság ban dolgozók nem az Európai Unió érdekében dolgoznak nekünk feladatunk ezt a szakértelmet támogatni, és beruházni az oktatásba. Kapelasszony, jó hír, jövő héten bemutatom eh, az 50 millió eurós eh, kísérleti projektünket, eh, Horizon 2020-os program. Ezen központok munkáját fogja segíteni. Szeretném a ide ezt kiemelni, a szakértelembe szeretnék beruházni, és nagyon fontos, hogy ne csak a katasztrófák után reagáljunk, hanem sokkal inkább a megelőzési potenciálunkat erősítsük a kiberbiztonság területén. Ami a nő jogokat illeti, ez e, a téma természetesen e, engem is foglalkoztat, mint korábbi parlamenti képviselő, e, és sokat küzdöttem az isztambuli egyezmény ratifikációjáról. Ebben most nem fogok bele kitérni, de ami a kiberbiztonságot illeti, vannak itt jó technikai részletek, emellett a hamis hírek és a tartalom. Ez három különböző terület, amelyen dolgozni kell. A Jurova biztosasszonynal, Avramopoulos biztossal, King biztossal és az alelnökökkel együttműködünk ebben a témában. Világosan fogalmaztunk az illegális tartalmakat, illetően a gyűlölet, hangnemmel, a terrorista, terrorista hálózatokkal kapcsolatban, a gyermekekkel való visszaéléssel kapcsolatban, Eh, teljesen világosan fogalmaztunk a platformok számára, eh, azt akar világossá tettük, hogy ezen dokumentumok eh, vagy tartalmak eltávolításával kapcsolatban gyorsabb és hatékonyabb akciót akarunk. Tudjuk, a, a, hogy a publikáció után az első-második órában e, e, óra a legfontosabb, e, Nekünk nagyon feladatunk, hogy ebben hatékonyabbak legyünk. 2018-ban szeretnénk ezzel kapcsolatban legislatív javaslatot benyújtani. Ami a fake news illeti, ezzel kapcsolatban ismerik az álláspontomat. November 13-án